morning, dear colleagues. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok! Csak vidám, nevető arcokat látok ma reggel, ez nagyon jó hír. Valószínűleg nagyon laza ülésünk lesz. Ezért vártam 15 percet, az akadémiai fél órát megvártuk, Okay. So let's start. Under point. Akkor kezdjük a 16-os napi rendi ponttal. Föld megfigyelési műholdas adatok kereskedelmi célú terjesztése. A jelentéstevő Leidenholzer úr, a Libe részéről, az ITRE az illetékes bizottság. Az 53-as szabály szerint van nekünk kompetenciánk ebben, hiszen a javaslatnak adatvédelmi aspektusai is vannak, és az IMCO pedig az 54-es pont alapján eh, illetékes. Megadom a szót először a jelentéstevőnek, és utána a többi képviselőnek. Weidenholzer az úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ebben a jogszabálytervezetben arról van szó, hogy egyre több javas, egyre több lehetőség van a Föld megfigyelésére az űrből, és ezek az adatok hatalmas mennyiségben állnak rendelkezésre, és ez oda vezet, hogy Európában is, fel, is kezelni lehet ezeket az adatokat. Ezben az helyes, hogy a technikai előrelépést nem korlátozzuk, E, és jelen pillanatban még nem is lehetséges személyek földmegfigyelés révén való azonosítása, de valószínűleg ez hamarosan meg fog változni. És ezért van nekünk itt kompetenciánk, és vannak bizonyos fenntartásaink. Megpróbáltam egy pontot központba helyezni, az adatvédelmi alapelv vett, hogy tehát ezt ne csak a preambulum bekezdésekbe tegyék bele, hanem magába a szövegbe is, a szövegtestbe is, ez szerintem megfelel a dolog jelentőségének. Emellett megpróbáltam bizonyos homályos pontokat tisztázni. Egyrészt beszélünk itt az érzékeny adatokról, az, adato- az érzékeny adatokkal való kereskedemet nem szabad megakadályozni. Itt megpróbáltam szigorítani a szövegen, és azt gondolom, hogy az az időkeret, ami rendelkezésünkre áll, nem olyan hosszú, hiszen nagyon gyors a technikai fejlődés. E, még az irányelv bevezetése e, előtt beszélni kell arról, hogy ne három évente, hanem évente e, kerüljön sor beszámolásra, hogy tudjunk erre reagálni, mert lehet, hogy kell is erre reagálni. Itt mindenképpen fontos európai szabályozást elfogadni. Vannak olyan tagállamok, amelyek ugyanúgy gondolják, hogy ezt jobb tagállami kompetenciában tartani, de ebben a helyzetben, főleg ezzel az adat, e, ilyen típusú adatokkal a digitális belső piaci stratégiát tekintve nem ért, nincs értelme szerintem tagállami szinten szabályozni. Tehát erősíteni kellene ezeket az adatvédelmi aspektusokat. Azt gondolom, hogy ebben egyetérthetünk. hamarosan elég rövid idő alatt sikerült elég jó munkát végezni, mert nincs olyan nagyon nagy kompetenciánk ebben a kérdésben. A módosítások benyújtásának határideje június elejéig meghosszabbítható, mert az ITRE szeptemberben fog valószínűleg erről csak szavazni, úgyhogy, és ez mindenképpen jó is lenne. Köszönöm szépen Weidenholzer úrnak, az árnyék jelentéstevők következnek, Mónika Holmájer. Most miután mindenkinek 15 perces hozzászólási ideje lehet, mert nem jött el olyan sok képviselő, na de vége, tegyük a viccet félre. Lenne néhány kérdésem. Ezeket szerintem különböző üléseken, egy, árnyék üléseken is tisztázni tudjuk, de lenne, azért hadd mondjam ezeket el. Mit ért az Európai Bizottság a, a levezetett adatokból, tehát valószínűleg vannak itt bizonyos adatok, bizonyos információk, adat, egy adattömeg, ebből levezetnek információkat. Ez egy kicsit homályosan van megfogalmazva a szövegben. Az Európai Bizottságtól azt szeretném e, tudni, hogy mit ért ezen, hogy levezetett információk, és van-e erre valamilyen fogalom meghatározás. Aztán Weidenholzer úrtól szeretném kérdezni, hogyha a tagállamok érzékenynek ítélnek bizonyos adatokat, na most a személyre, személyes adatokat nem használjuk, ez világos. Itt törlik, törli Weidenholzer úr azt a bekezdés, hogy, bekezdést, hogy a tagállamok ezeknek az adatoknak a terjesztését megtilthatják. Miért kell ezt törölni? Kérdezem Weidenholzer úrtól, hogy ő miért törölte ezt a javaslatot. A lényeg ennek az egésznek úgyis az, hogy nem mindenki saját szakállára szabályozzon. A négyes módosítással te itt törlöd a belső piaci szabályt és egy tagállami szabályt vezetsz be, mely szerint minden tagállam a saját szabályait állíthatja fel. Van-e ennek valami háttere, megfontolás ezzel eh, kapcsolatban? Vannak eh, olyan adatok, amelyeket eh, ezzel kapcsolatban világosan meg kell nézni. Ez a két kérdés merült fel. Egyébként szerintem nagyon pozitív, hogy tisztázzuk, hogy ha személyes adatok merülnek fel, akkor ez az adatvédelmi eh, rendelet alá fog majd tartozni, és ennek következtében ezt én teljes mértékben támogatom, a, és támogatom Holzer úr eh, javaslatát. A másik két kérdést pedig jó lenne tisztázni, hogy tudjuk, hogy mi van emögött. Aztán még a három év eh, lecsökkentése. Az Európai Bizottság a tanácsnak és a parlamentnek három éven belül beszámol. Szerinted egy éven belül már ö, tudnak beszám, be tudnak számolni? Vannak ott már olyan felismerések? Egy év alatt már lehet levonni következtetéseket? Vagy nem lenne mégiscsak jobb két vagy három évet várni? Hogy legyen egy olyan adatmennyiség, ami alapján el lehet indulni? ami alapján lehet értékelni ezt a kérdést, mert egy év alatt még szerintem nem gyűlik össze olyan sok tapasztalat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Holmeyer asszony, Minár asszony. Köszönöm szépen, hogy látszik, hogy német vita van itt, megpróbálom én is németül megfogalmazni a hozzászólásomat, miután már egy nagyon sajátos szókincs alakult ki a témában angolul. Na, először is szeretnék köszönet, köszönetet mondani Weidenholzer úrnak a munkájáért. Ez nagyon jó munka és helyes irányba indult el. Holmeyer úr asszony is fölvetett fontos pontokat, tehát tényleg egyensúlyt kell találni Ezeket az adatokat egyrészt európai szinten kell gyűjteni, ehhez fűződik érdekünk, de ahhoz is fűződik érdekünk, hogy az alapjogokat ne ássuk alá, és hogy az európai polgárok biztonságban érezhessék magukat. Én főleg a 8-as módosítást támogatom, illetve a 8-as bekezdés, 3-as, 8-as cikk 3-as bekezdés, ahol ezt szintén aláhúzzák. Szerintem Holmeyer asszony is erre utalt. Tehát, hogy a tagállamoktól miért vonjuk meg ezt a lehetőséget, ez talán ellentmond az alapelvnek. Köszönöm. Köszönöm szépen Mine asszonynak. Van-e más kollega, aki szeretne hozzászólni? Az Európai Bizottságot is kérdezem, hogy szeretne hozzászólni. Möchte die Az Európai Bizottság szeretne hozzászólni? Igen, tessék. Thank you, thank you very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden. Annyit szeretnék mondani, hogy az Európai Bizottság teljes mértékben egyetért ezen módosítások szándékával világosabbá kellene tenni a dolgot, az adatvédelmet erősíteni, ennek fontosságát kiemelni. Mindazonáltal, mint a többiek is mondták, az Európai Bizottságot is kicsit aggasztja az, hogy egyes módosítások a az irányelv belső piaci potenciáját aláshatják, úgyhogy itt nagyon óvatosnak kell lenni, főleg azokkal az adatokkal kapcsolatban, amelyeknek az ellenőrzése már megtörtént. Egy specifikus kérdésre mm, szeretnék utalni, ez az information derived from, tehát a levezetett információ kérdése. Ennek a, megér- ennek a magyarázata egyszerű. Az irányelv a magas felbontású műholdas adatokra vonatkozik, az első alkalommal, ahogy ezek a piacra kerülnek. Tehát előfordulhat, hogy ezek az adatok már feldolgozásra kerültek, tehát a, erről beszélünk, a feldolgozottság fokáról beszélünk, és ezért van itt szó származtatott információról. Köszönöm González úrnak, most visszakerül a szó a jelentéstevőhöz, Weidenholzer úr. Yeah. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy alapvetően itt nincsenek nagy ellentmondások közöttük. Ez a két pont, amit um, Holmájer asszony említett, a négyes módosítás. Szerintem ez egyszerűen um, felesleges, mert más helyütt ez már megemlítésre kerül, de hát beszélhetünk róla. Az egyéves határidő, ez egy érdemi kérdés. Számomra az volt a kiinduló pont, hogy nagyon gyorsan változnak a technikai lehetőségek, és hogyha most hirtelen egy új technikai lehetőség merül fel, akkor három évig várni, ez nem biztos, hogy nem biztos, hogy hasznos. Lehet, hogy valahogy máshogy is meg lehet ezt fogalmazni, vagy kompromisszumra jutni gyakran fél év alatt egy olyan technikai előrelépésre kerül sor, olyan gyorsan változnak a dolgok, hogy gyors reakcióra lehet szükség. Akkor várom az együttműködést a kedves kollégákkal. Haley Finals. Igen, mi is örülünk. Köszönjük szépen Weidenholzer úrnak. Június 1 a módosítások benyújtásának a határideje. A 17-es napi rendi pont következik. A tagállamoknak adott felhatalmazása a Nemzetközi Munkahogyi Szervezet kétszermunkáról szóló egyezménye. Egy új jegyzőkönyvet fogadtak el, és ez a jegyzőkönyv a kényszermunkára vonatkozó egyezményben meglévő hézagok megszüntetését célozza, és a, a kényszermunka áldozatainak fizetendő kártalanítás és az ő védelmükre céloz. A jegyzőkönyv az Európai Unió területére, uniós területekre is vonatkozik, jog, jogterületekre is vonatkozik, amelyek már, már szabályozást tárgyát képezik, és a tagállamok nem dönthetnek a jegyzőkönyv, jegyzőkönyv ratifikációjáról az Európai Uniós intézmények keretén kívül, mert a jegyzőkönyv részei Európai Uniós kompetenciába tartoznak, ezért a tanács elfogadott egy, egy határozat tervezetet, a tagállamokat ez arra ö, ö, arra ad lehetőséget nekik, hogy ratifikálják az Európai Unió érdekében azok, a jegyzőkönyvnek azokat a részeit, eh, amelyek Európai Uniós kompetenciába tartoznak. Meg is fogom adni a szót Stevens asszonynak. A szerződés 215-es cikke szerint a parlament feladata, hogy egyetértéséről eh, biztosítsa erről a tanácsot. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, júliusban elfogadott, elfogadott tehát ez a szervezet egy jegyzőkönyvet a kényszer munka egyezménnyel kapcsolatban. Ennek az elfogadása ez az Európai Uniós tagállamok koordinált fellépésének is volt köszönhető. Nagyon fontos volt ennek az elfogadása 80 évvel azután, hogy elfogadták a kényszermunkára vonatkozó egyezményt, nagyon sok minden, nagyon sok feladat van még. Kb. 20 millió ember áldozata még mindig a kényszermunkának a világban, főleg a kizsákmányolás céljára történő embercsempészetről van itt szó, és ez hatalmas profitot jelent az ebben dolgozóknak. A, a halászat, a bányászat, a mezőgazdaság, ezek különösen sebezhetőek és kitettek. Szörnyű textilipar, szörnyű példákat hallunk a médiában, olyan dolgokat, amelyeket már el sem tudunk képzelni. Az ILO standardekre vonatkozó új jegyzőkönyv jobban felkészít bennünket arra, hogy szembenézzünk ezzel a jelenséggel. A tanács 2014-ben ratifikálta a jegyzőkönyvet, és megegyezett abban, hogy erősíteni kell az áldozatok védelmét, a jogsegít rendelkezésekkel bocsátani számukra, nemzeti politika kidolgozása e, és cselekvési terv kidolgozása vár a tagállamokra. Elő kell, meg kell szüntetni a kényszermunkát, elő kell, meg kell előzni ennek a kialakulását, és a csaláson, megtévesztésen alapuló munkaerő keresést is meg kell előzni. Nagyon fontos a személyek felkutatása, szabadon engedése, kiszabadítása, jogsegényújtása számukra, védelem biztosítása számukra. Kompenzációt kell fizetni az áldozatoknak, kártalanítani kell őket, és biztosítani kell, hogy az áldozatokat ne pereljék be jogtalan tevékenység miatt. Emiatt ezen kívül a jegyzőkönyv a e, kényszer munkával kapcsolatban egyéb rendelkezéseket is meghatároz. Ez a jegyzőkönyv nagyon fontos az Európai Unió számára. Az Európai Unió az emberi jogokért és a méltányos munkáért száll e, sikra, és az e, ember csempészet ellen lép fel, mind belül, mind Európai Unión belül, mint azon kívül. Különösen fontos az Európai Unió elkötelezettsége, a gyermekek védelme, a nemek közötti esélyegyenlőség tekintetében a nők védelme nagyon fontos, hiszen a nők különösen kitettek ennek a, tehát a méltányos munka e, elengedhetetlen, az Európai Uniós tagállamok fontos jelet küldenek az Európai Uniós politikának koherenciájával kapcsolatban, és a munkahelyi jogok védelme tekintetében. Emellett az emberkereskedelem és az embercsempészet e, megszüzetése stratégia e, keretében mindenféle nemzetközi egyezményeket eszközöket azonosítani kell, amelyek segíthetnek nekünk ennek a célnak az elérésében. Koherensebb fellépést tesz ez lehetővé. Az áldozatok erősítése emellett további stratégiai prioritás az Euró- volt az Európai Unióban az elmúlt években is. A határon átnyúló szabályok létrehozása erősíti az Európai Uniós fellépést ezen a területen. A kényszermunkával kapcsolatos jegyzőkönyv végrehajtásának hatása van a külső kapcsolatokra is, kereskedelmi és társulási egyezményekre, és lehetővé teszi, hogy a partnereinkkel és a szomszédainkkal egyelő szinten egy egyforma szinten tárgyal, tárgyaljunk, egyenrangúan tárgyaljunk. Az Európai Unión a be, a belső helyzet rendkívül fontos, eh, hiszen az ILO 8 alapvető egyezményébe sorolható ez, e, Európai Uniós szabályok alá tartozó eh, témákat is felvet ez a kérdés. A jegyzőkönyv olyan aspektusokra is vonatkozik, mint a jogi együttműködés, a bírósági együttműködés, az embercsempészet ellenes irányelv, illetve a 2012-29-es irányelv az áldozatok jogairól. A kényszermunka megelőzése megelőzésével kapcsolatos aspektusokat az Európai Unió Szociális Politika fedi le, és ezzel kapcsolatban vannak a személyek szabad áramlása, munkavállalók szabad áramlása, bevándorlásra vonatkozó szabályok, például a 81-es irányelv, amely az áldozatok védelmére vonatkozik. Van közös kereskedelmi politika, az Európai Uniós nemzetközi eh, kereskedelmi eh, egyezmények mind-mind utalnak a munkahelyi sztenderdekre, munkaügyi sztenderdekre, ahogy eh, a, az ILO alapvető egyezményei is. A ratifikáció és a hatékony végrehajtás tehát ezt magával vonja az Európai Unióban és a harmadik, tagállam, harmadik országokban is. Az Európai Uniós szabályok részletesebbek, mint az ILO jegyzőkönyve, nincs azonban inkompatibilitás a jegyzőkönyv rendelkezései és az Európai Uniós akik között. Az Európai Uniós szabályok rendkívül fontosak a jegyzőkönyv által lefedett területen. Az Európai Uniós intézményi keretre van szükség ahhoz, hogy a tagállamok ratifikálhassák ezt a jegyzőkönyvet. Ezért nagyon fontos, hogy bármilyen a ratifikáció útjában álló jogi akadályt Európai Uniós szinten megszüntessünk. Ezért az, fogadta el az Európai Unió a tanácsi határozatra az Európai Tanács, a tanács ezért fogadta el ezt a eh, tervezetet, hogy lehetővé tegye a eh, jegyzőkönyv ratifikálását. Ez felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy az Európai Unió eh, érdekében az Európai Uniós kompetenciába tartozó jegyzőkönyv területeket is ratifikálják. Ez nagyon fontos lépés. Előre kell lépni, 2016 végéig le kellene zárni a ratifikációt. Két javaslatot, eh, javaslat került benyújtásra. Az egyik a jogi együttműköd, a bírósági együttműködés, igazságszolgáltatás együttműködés a büntetőjogban, a másik pedig a szociális aspektusokra vonatkozik. Itt most jogi különbségtételről van szükség, nem tartalmi különbségtételről. Mind a két javaslat a tanács egyetértését kapta meg, és most a parlamenti beleegyezésre van szükség. Itt most a büntető jogi jogalappal foglalkozunk, és a szociális jogalappal foglalkozunk. Mi most a büntető jogi jogalappal foglalkozunk, a szociálissal pedig a Szociális Bizottság, a Foglalkoztatási Bizottság. A vegyi anyagokra vonatkozó egyezmények, a háztartási alkalmazottak és más elébb, egyéb három egyezmény, ILO egyezményben is, ahogy történt, remélhetőleg sikerül itt is majd megegyezésre jutni, hogyha a tagállamok, hogy a tagállamok minél hamarabb ratifikálni tudják ezt a jegyzőkönyvet, egyesek már ezt meg is tették. A parlament egyetértését tehát üdvözölnénk, ez fontos eleme a ratifikációnak és a világszintű, tehát a globális jobb munkakörülményi sztenderdekre vonatkozó egyezmények ratifikációjának és az embercsempészet elleni harcnak. Ez hozzájárul a kényszermunka megszüntetéséhez, az áldozatoknak kompenzációt, kártérítést, segítséget, védelmet nyújt. Külön köszönetet szeretnék mondani a tanácsnak és a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen Pison asszonynak, és most pedig az elnökséghez fordulok. Kibele asszony. Uh, thank you, madam, and honorable members. Uh, thank you for giving... Köszönöm szépen, uh, elnök asszony, köszönöm a képviselőknek, hogy szólhatok a lett elnökség nevében, és hogy a tanács álláspontját elmondhatom arról a határozatról, amely felhatalmazza a tagállamokat, hogy ratifikálják a jegyzőkönyvet és minden olyan egyezményt, amely a kényszer munka megtiltására vonatkozik. Ahogy a bizottság is említette, hasonló döntés született már társadalompolitikára vonatkozóan, illetve a foglalkoztatási és szociális szakbizottság erről tárgyal most. A munka olyan jelenség, amely sajnos 80 évvel az ILO egyezmény elfogadását követően is még eh, létező dolog, amelynek a jegyzőkönyv a kiegészítése. Ez a jegyzőkönyv nagyon fontos politikai jelentőséggel bír, fellép mindenféle jelenlegi eh, kényszermunkaforma ellen, segíti az áldozatokat, és a nemzetközi együttműködés rendel el. Hangsúlyozni szeretném, hogy a tanács tárgyalásai során a tagállamok támogatásoknak adtak hangot arra vonatkozóan, hogy eh, a jegyzőkönyvet és aláírását egyaránt támogatják. A jegyzőkönyv az Európai Unió hatáskörébe tartozik a 82-es cikk 2 bekezdése szerint az Európai Unió működésére szóló szerződésben. A tanács megfelelőnek tartotta a bizottsági javaslat megfogalmazását több helyen is, különösen. Azonban új rendelkezésben hangsúlyozta az ILO kényszermunkaegyezményének hangsúlyozását. Módosította az eredeti kettes bevezető rendelkezést, és a bűncselekmények áldozatának helyzetét tisztázta, amelyekre jelentős mértékben közös Európai Uniós szabályok vonatkoznak új bevezető rendelkezést vezetett be hetes számon, és módosította az egyes cikket, hogy világosá váljon, hogy a jegyzőkönyv mely részét érintik a határ, érinti a határozat. Módosította ezen kívül az eredeti 8-as bevezető rendelkezést, ami a 22-es jegyzőkönyvre vonatkozott. Tisztázni kívánta ugyanis, hogy Dánia nem vesz részt a határozat elfogadásában. A 4-es cikk, cikket törölték, Dánia jegyzőkönyvhöz való hozzáállásának következtében, hiszen az elsődleges jogi státuszt kapott. Március másodikán elvi megállapodás született a tanácsban. Figyelembe vettük a jelentős politikai és jogi jelentőséget. A jegyzőkönyv ugyanis jelent, alap, fontos jelzés, és az Európai Unió ezzel példát mutathat abban, hogy hogyan lehet fellépni, leküzdeni és megelőzni a kényszermunkát. Szeretnék végül reményemnek hangot adni, hogy az Európai Parlament egyetértésének fog hangot adni, és elfogadja a, a tanács jogi aktusát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kibele asszony. Stevens asszonynak adom meg a szót az előadónak. Köszönöm szépen. Köszönöm a tanácsnak és a bizottságnak az előadást. Vázolták azokat a legfőbb kérdéseket, amely a megállapodást tartalmaz. Igaz, hogy az alapvető jogokról szól ez a jegyzőkönyv, az egyik legkizsákmányolóbb bűncselekmény ellen, amely az egyént, a társadalmat és a gazdaságot is sújtja. A protokoll ratifikációja fontos lépés az emberkereskedelem elleni harcban, és amely egész Európában biztosítja a bűncselekmények áldozatainak jogait. Az eljárás lehet, hogy egyszerű, Az eljárás nem egyszerű, bármilyen egyszerűnek is gondoltuk. 82 óta a bűncselekmény még mindig, és száz évvel az első kényszermunka fellépés elleni lépés ellen még mindig jelen van. Több millió ember esik a kényszermunka áldozatának. A legnagyobb ajándék az a, az embercsempészek szemében, hogy még mindig hiányosságok vannak a rendelkezésekben, ezért olyan fontos, hogy az EU tagállamok nem engednek utat Eh, annak, hogy a bűnözők elbújjanak, azaz elfogadják a jegyzőkönyvet. A kényszermunka kiírtása miatt kötelező feladatunk nekünk, jogalkotóknak, hogy a leggyengébbeket támogatjuk, és remélem, hogy eh, eh, számíthatok kollégáink támogatására. Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Stevens. Uh, now I ask the shadow, Mrs. Köszönöm szépen, az árnyék előadónak adom meg a szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. A tanács határozatjavaslata, amelyel felhatalmazza a tagállamokat, hogy ratifikálják az ILO egyezményt, amely tétje a kényszermunkát, és védi az emberi jogokat, a gyermekek jogait különösen. Továbbá véleményem szerint ez lehetővé teszi azt is, hogy egyértelmű üzenet éljünk az Európa, Európa kereskedelmi partnereivel szemben, illetve az importot jelentő főbb társaságokkal szemben, vagyis fontos, hogy két évvel a bangladesi tragikus eseményeket követően is nagyon fontos ez az üzenet. Az egyezményhez való csatlakozás, illetve annak aláírása azért is fontos, mert folyamatosan harcolnunk kell ezen jelenségek ellen. Fontosnak tartom azt is, hogy a kényszermunka áldozatainak a védelmét meg kell erősíteni, és szankcionálni kell határozottabban az emberkereskedelmet. Nagyon fontos ez az egyezmény, azért is, hogy ezen új kihívás ellen határozottan fel tudjunk lépni. A jegyzőkönyv tartozó bizonyos témák az Európai Uniós hatáskörbe tartoznak. A frakcióm egyetemben támogatja a tanácsi javaslatot, minden jogi akadályt el kell távolítani, és így a tagállamok az Európai Unió közös érdekében azért, hogy a méltó munkakörülményeket és általában az emberi jogok védelmét szolgálva ratifikálhassák az egyezményt. Köszönöm. Szeretne még valaki hozzászólni? Ha nem, akkor Stevens azt asszonyt kérem, hogy újra kíván-e szót kapni? Nem. Köszönöm szépen. Köszönöm mindannyiuknak. A jelentés tervezetet Stevens asszony június 4-én fogja beterjeszteni. Köszönöm szépen az eddigi munkát. A következő napi rendi pontunk kapcsán kérem a kollégákat a titkárságtól, hogy mindenki itt van-e már, aki akinek itt kell lennie, itt van az előadó. Rendben van. Hogyha mindenki itt van, akkor folytathatjuk is a munkát a 18-as napi rendi ponttal. A Libe szakbizottság úgy határozott, hogy egy véleményt fogad el az Európai Unió jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről 2012-13-ra vonatkozóan, amely a belis igazságügyi új korszakot nyitja meg, és tulajdonképpen prioritásunk, hogy megfelelő álláspontot foglaljunk el a végrehajtásra vonatkozóan is a területen. Ezért tartom fontosnak, hogy ezeket a dokumentumokat megvizsgáljuk. Először a bizottságnak adom meg a szót, hogy mondja el az igazság és belügyek követ, vonatkozó következtetéseit a jelentés alapján utána miniszter úrnak, Ongoreánó úrnak adom meg a szót. A bizottság nevében Vasi Tamás szól. Thank you, Chairman. Good morning, lady. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok. A bizottság éves jelentése az EU jogszabályok alkalmazásának nyomon követésére vonatkozóan egy fő dokumentumra, fő jelentésre, oszlik, és statisztikát is tartalmaz a, a panaszkezelések legfontosabb adatairól. Az előzetes tárgyalások bizonyos jogszabálysértésekkel kapcsolatban a tagállamokkal és a hivatalos szerződésszegéses eljárásokról, valamint a bírósági eljárások általános statisztikájáról adott évben. Ezután szakpolitikai megfontolások is vannak, amelyeket nagyon fontosnak tartunk egy év során. A jelentés általában tartalmaz a számokat, számadatokat is mind a 28 tagországra, de ezt munkadokumentumokkal egészítettük ki. Az egyiket tagállamokra lebontva tettük nyilvánosságra, adtuk, hoztuk nyilvánosságra, és az új szerződésegések, eh, eljárások, bírósági eljárások, panaszok eh, és EU mintaeljárásokra vonatkozó adatokról. A másik munkadokumentum pedig szakpolitikai területenként tárgyalja a különböző témákat, az egyik az igazságügy. Egy másik statisztikát tart a statisztika pedig a belügyekre vonatkoznak. Láttuk eh, a Libe Szakbizottság jelentés tervezetét, és egyetértünk több ponton is, különösen az, abban, hogy rendkívül nagy a panaszok száma, amelyeket igazságügyi kérdésekkel kapcsolatban beterjesztenek. A bizottság azonban nem látja azt, hogy ez a nagy szám, ez, ez per se negatívum lenne. jelentős a zavar még az állampolgárok körében a tekintetben, hogy mely mértékben alkalmazható az alapvető emberi jogok kartája például. A bizottság minden beérkező panaszsal foglalkozik, és megfelelő visszajelzést ad az állampolgároknak. Meg kell jegyezni azt is, hogy a bizottságnak nyomon kell követnie a közös európai menekültügyi rendszer végrehajtását. Ez jogos megjegyzés. Vannak olyan irányelvek és jogszabályok, amelyek már átültetésre kerültek a menekültügyi rendszerben, de van két kulcsfontosságú irányelv, amely még hatályba lép abban a, az értelemben, hogy az átültetési időszak a tagállamok számára 2015 közepén jár le. A bizottság csak ezt követően láthatja azt, hogy megfelelően követték-e a végrehajtási szabályokat, és hogy a szabályok helyesek voltak-e. A következő az embercsempészet kérdése. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezzük, hogy a bizottság már elkezdte a részletes, az átültetés részletes átültetését, a végrehajtási intézkedések ellenőrzését. 13 szegéses eljárást indítottunk azon tagállamok ellen, amelyek nem tájékoztatták vagy teljes mértékben vagy részben az átültetési intézkedésekről. Amint ezek az eljárások lezárulnak, részletesebben meg tudjuk nézni, hogy helyesek voltak-e az intézkedések, tehát nem csak az, hogy teljesek, hanem hogy valóban helyesek is voltak-e. Ami, ami a Lisszaboni szerződés 36-os jegyzőkönyvét illeti. A hivatalos harmadik pillérbeli intézkedések és a bizottság vizsgálatának tárgyát képezik. Az igazságügyi és eh, belügyi főigazgatóság korrigálja jelenleg a tagállami átültetési intézkedéseket. 2014. december 1 határidőt megelőzően ezeket az intézkedéseket a tanács gyűjtötte össze, és csak e határidőt követően utalták át a bizottsághoz. Több tucat korábbi kerethatározat van ebben, amelyet a tagállamoknak át kell alakítani. Jelentős munka tehát. De a bizottság az elkövetkező éves jelentésében visszatér erre a kérdésre, és részletesebb jelentésben fog beszámolni róla. Ami a szerződés szegéses és lehetséges szerződésszegéses ügyekkel kapcsolatos információt illeti, ez nyilvánvalóan az átláthatóság kérdéskörébe tartozik. A bizottságnak az volt a véleménye, hogy az Európai Par- Parlament és az állampolgárok jogos elvárása és érdeke, hogy tisztességes információt kapjanak a szerződésszegéses eljárásokról. Az Európai Bíróság aláhúzta és megerősítette azonban azt is, hogy ezeknek az eljárásoknak kell, hogy eh, egy bizonyos eh, titoktartási részleggel is rendelkezzenek, melynek keretében a tagállapok. Eh, elfogadható megoldásokat dolgozhatnak ki a jogi problémák megoldására, anélkül, hogy bírósághoz fordulnának, és elindították a hosszú és nagyon költséges szerződésszegéses eljárást. Bizonyos értelemben tehát ez egyfajta egy kiegyensúlyozást igénylő kérdés a bizottság véleménye szerint. Végül pedig a tervezet, a jelentés tervezet további információt is említ, illetve az éves jelentés kiegészítését további információkkal. A bizottság kész arra, hogy megtárgyalja ezt a parlamenti szakbizottságokkal és a képviselőkkel. Lehetőségeink keretei között tudunk több információt adni, illetve folytathatjuk egy struktúráltabb információ csere lehetőségét. Meg kell ugyan jegyezzem, hogy a bizottság weboldala tartalmazza a jelenleg folyamatban lévő szegéses eljárásokat, és rendszeresen tájékoztatjuk a, a lakosságot arról, hogy terveze ilyen lépéseket, vagy lezárulnak-e bizonyos eljárások. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Barsi úr. Az előadónak adom meg a szót. Um. Köszönöm, elnök asszony. Röviden, ahogy a bizottság jelentés is tartalmazza, az Európai Uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről 2012-2013 évre vonatkozóan. Ugye az igazságügyi terület és a belügyi területtel foglalkozunk elsősorban. Az a mellékletek tartalmazzák az adatokat konkrétan. A belügyi témában 2013-ban 44 nyíltott jogsértési eljárás volt, a legtöbb menekült jogi témában és emberkereskedelmi témában, és a legtöbb késői jogszabály átültetési kérdés, ugye általában az emberkereskedelemmel kapcsolatos irányelvek késő, késedelmes átültetéséről szóltak ezek az intézkedések. A polgárok nagy száma ezekben a témákban nyújtott be panaszt. 2013-ban az igazságügyi témában a legtöbb nyitott jogsértési eljárás a személyek szabad mozgásával volt kapcsolatos. A legtöbb eset szintén az megfelelő irányelv késődelmes átültetésével volt kapcsolatos, méghozzá a bűnügyi eljárásokban a fordításhoz, tolmácsoláshoz és a jogsegélyhez való jogra vonatkozó irányelvről van szó. A meghatározott határidőn belül a végrehajtási szabályokat a tagállamok nem ültették át időben. A jelentés alapján megállapíthatjuk, hogy a tagállamok jelentős erőfeszítéseket tesznek, hogy rendezzék ezeket a kérdéseket még mielőtt a bíróság ítéletet hoz. De az erőfeszítések, hogy megfeleljenek az EU jogi intézkedéseknek, azt korábbi fázisban kellene, hogy megtegyék, és nem csak ebben a fázisban, amikor már az eljárás elindult. Az elmúlt években a bizottság jelentős erőfeszítéseket tett, hogy támogassa a tagállamokat a végrehajtás területén. Ezzel kapcsolatban egy sor intézkedés született, például korrelációs táblázatok, scoreboardok, eredménytáblák, iránymutatások születtek a bizottság részéről. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a EU jog végrehajtásáról szóló információ általában, és különösen az igazság és belügyi témákban struktúráltabb, részletesebb, átláthatóbb és hozzáférhetőbb kellene, hogy legyen. A véleményben azt javaslom, hogy az éves nyomonkövetési jelentést ki kell egészíteni egyéb intézkedésekkel, és így a parlament rendszeresebben és átfogóban kellene, hogy kapjon információt a végrehajtásról. A bizottságnak meg kellene határoznia, hogy milyen módon lehet a legjobban ezt elérni. A jelenlegi kommunikációs eszközöket kell használni az átláthatóság fokozására, megfelelő hatékony információ hozzáférést kell biztosítani az EU jog végrehajtása tekintetében. Természetesen készen állok bármilyen javaslat tekintetében a kollégák részéről, és várom, hogy együtt dolgozzak az árnyék előadókkal. Hamarosan kezdjük ezt a munkát. Köszönöm. Jó, Köszönöm, Ungoriano úr. Gion asszony, Bájer árnyék előadó nevén fog felszólalni. Gion asszony. Köszönöm. Nem én vagyok a hivatalos árnyék előadó, de Bejek úr helyett szólanik föl. Ezért az ő nevében mondom el először is, hogy köszönöm a bizottságnak és az előadónak a prezentációt. Általánosságban Bejek úr egy sor prioritást határoz meg, Ungarán eh, véleményében ezek szerepelnek, az á, ügyi csomag átültetése és a védelemhez, jogi védelemhez való jog a fő témák a bel- és igazságügyi témában az EU jogszabályok átültetésnek a megfelelő volt az eh, elvárás lenne. Konkrét megjegyzésem, hogy az emberkereskedem megelőzése érdekében kellene föllépni, az emberi méltóság mm, megsértése az elfogadhatatlan, és mindenképpen Bayer úr szerint ezt a témát hangsúlyozni kell, a déli területen bekövetkező emberi tragédiák alapján is nagyon fontos, hogy fölépjünk határozottan az emberkereskedőkkel, a bűnözőkkel szemben, és támogassuk a az áldozatokat, látva, hogy milyen tragikus események történnek. Aztán az Európai Unió költségvetési megszorításokat vár el a tagállamoktól, és ez befolyásolja az igazságügyi képességeket is a tagállamok szintjén, viszont ez nem késleltetheti az EU jog végrehajtásának a tagállamban megtörténtét, ez visszás, ezért nagyon fontos, hogy a jogalkotási eszközök végrehajtását javítani kell, és ez a dolgozók alapjogait, és általában az egészségügy és a biztonság területén, ahogy azt az alapjogi karta is tartalmazza, nem sérülhetnek a polgárok jogai. Köszönöm, Gian asszony, Eszfenova asszony. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, először is szeretnék gratulálni az előadónak az eredményekhez. A szakbizottságnak az illetékessége szempontjából is nagyon fontosnak tartom, hogy nyomon tudjuk követni az EU jog végrehajtását. Természetesen a munkánknak ez a lényegét képezi, nagyon fontos, hogy nyomon kövessük ezt, hiszen ennek konkrét következményei vannak a polgárok mindennapi életére. Nagyon jónak tartom, hogy mindkét éves jelentés alacsonyabb számú eljárást tartalmaz, olyan esetek tekintetében, ahol az EU jogot megszegik. Ugyanakkor agályosnak tartom, hogy késedelem merül fel a tagállamok szintjén. Egyetértek azzal, hogy nagyon fontos, hogy az EU jog végrehajtása időben és hatékonyan történjen. A menekültügyi rendszer tekintetében, az emberkereskedelem elleni harcban is nagyon fontos ez. Természetesen az Európai Bizottság a szerződések őre, ezért véleményem szerint az Európai Bizottságnak ambiciózusabban kellene fölépnie az emberjogi karta végrehajtása tekintetében ennyit szerettem volna mondani a véleménytervezettel kapcsolatban. Mielőtt újra megadom a szót az előadónak, szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a bizottság a kötött keretmegállapodás alapján az éves jelentés követően az EU jog végrehajtására vonatkozó jelentés követően. A bizottság a parlament számára tájékoztatást fog adni az összes jogsértési eljárásról, tehát amint hivatalos értesítés születik ebben a témában. Ez most nem szerepelt az elmondottak között. Most visszaadom a szót Ungrián úrnak, az előadónak. Köszönöm, elnök asszony. Csak annyit szeretnék mondani, hogy Köszönöm a felszólalóknak a javaslatokat. Igen, néhány ilyen témát már be is vettem a véleménybe, és várom a közös munkát. Köszönöm. Jó munkát! Módosító benyújtásának a határideje május 19-e, ez a jövő héten van, 19 en 12 óra pontosan a határidő. Mindig nagyon sok időnk van, 25 perc. Fel kell, hogy függesszük az ülést, nem? 5 percen belül jönnek a kollégák, nem tudom, hogy akar-e szünetet tartani. Mikrofonon kívül beszél az elnök. Uh, we will uh, look at the, at the Okay, I have to suspend the meeting. Fel, fel kell, hogy függesszem az ülést 20 percre, köszönöm. Let's continue the debate. Folytatjuk a mai megbeszélést. Folytatjuk az ülést. Következő napi rendi pont a 19-es napi rendi pont, és a 20-as következik. Bizottság jelentései. Romániában az előrelépés az együttműködés és ellenőrzési mechanizmus kérdésében, és szintén ugyanennek a mechanizmusnak a előrehaladása Bulgáriában. A két ország csatlakozásakor álltak fel ezek a mechanizmusok 2007-ben. Megállapodás született arról, hogy további munkára van szükség fontos területeken, ahol az igazságügyi reform területén a korrupció elleni harcban és a szervezetbűnözés elleni területen előrelépésekre van szükség ezekben az országokban. Az első fázis 2007-2012 között tartott, a második fázis pedig az első fázis követően lényegi előrelépés és végrehajtási területekre koncentrált. A jogalkotási és a független igazságszolgáltatás területén. Az Európai Bizottság kiadta a jelentést az előrehaladásról, a korrupció elleni harc, illetve Bulgária esetében a szervezetbűnözés elleni harc területén. Itt van az egységvezető a bizottság részéről velünk, a szakbizottság ülésén, William Sliss úr, és most át is adom a szót, hogy mutassa be ezt a két előrehaladási jelentést a két ország tekintetében. Madam Chairman, Honorable Elnök asszony, tisztelt képviselő, köszönöm szépen a bevezető, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathatjuk ezt a jelentést. Január 28-án fogadtuk ezt el, ahogy az elnök asszony már mondta. Az Európai Bizottság a két tagállamot saját eredményei alapján ítéli meg, ezért külön fogom a kettőt kezelni. Bulgáriával kezdem, meg kell állapítanunk hogy ezek éves jelentések, és az Európai Bizottság figyelembe veszi eh, mind a körülményeket, <clears throat> mint pedig az eredményeket, amelyek az elmúlt 12 évben felmerültek. Ez a jelentés tehát, ez a két jelentés a 2014-es naptári évre vonatkozik. Ami Bulgáriát illeti, az előrehaladás eh, a jelentés szerint lassú volt, Persze nehéz a politikai helyzet is, ezt meg kell állapítani. Bizonyos fontos lépéseket kiemeltünk, a problémákat azonosítottuk, és a megoldásokat is felvázoltuk. A büntetőjogi bírósági reform a legfontosabb lépését. A jelentés bizonyos teszteket is meghatároz az elkövetkezendő években. Ami a politikai kultúrát illeti, itt ennek meg kell változnia, és ezek az napirend élén kell, hogy szerepeljenek. A jelentés azt is pontosítja, hogy milyen szintű változásra van szükség. Bulgária esetében ez a CVM három területet néz meg, az büntetőjogi reform, a szervezett bűnözés és a korrupció. Az első, az elsőt tekintve megvizsgáljuk a bírák bírák függetlenségét, professzionalizmusát, a menedzseri oldalt, hogyan igazgatják a bíróságokat. Az Európai Bizottság megállapítja, hogy pozitív menedzsment szintű előlelépésre került sor például a bírák leterheltségének elemzésével kapcsolatban. Azonban hadd mondjam el azt is, hogy nagyon fontos a büntető jogi rendszer reformjának a továbbhaladása, amely a kormány kidolgozta ezt a programot, a bolgár parlament ezt elfogadta. A lényeg azonban az, hogy az egyes elemeit ennek a stratégiának bevezessék, végrehajtsák. Ele, azt Tudjuk, hogy vannak konfliktusok a bírák kinevezésével kapcsolatban, illetve az ügyek véletlenszerű kiosztásával kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket az elkövetkezendő években is monitorozni kell. Ami a korrupciót illeti, a beszámoló megállapítja, hogy nem került sor e, e, ítélethozatalra e, számos esetben és a korrupció megállapítása és a személyek bíróság eljállítása kulcsfontosságú lenne. Nagyon fontos szervezeti lépésekre került sor, ez jó, azonban a valódi tesztje, próbája ennek a rendszernek akkor lesz, hogyha valóban ezek a súlyos ügyek bíróság elé kerülnek, de eddig ez nem igazán történt meg. Ami a nemzeti korrupcióellenes stratégiát illeti, ennek még csak első lépéseit látjuk. A kormány kezdte a problémát komolyan venni, most már sikerült előrelépést azonosítani, a következő években azonban további lépésekre lesz szükség a kormány részéről. Ami a szervezet bűnözést illeti, itt is intézményi reformok születtek, de ezek még nem vezettek gyümölcsöző eredményekhez. Nagyon sok még mindig a joghézag, a bűnözők ki tudnak hátrálni az eljárások alól. Nagyon fontos lenne, meghatározni, hogy miért nem sikerült még eredményesen végrehajtani ezt a reformot. Ez az utolsó pont, arra is koncentrál, hogy a belügyminisztérium, a felelős, a belügyminisztérium alá tartozó hatóság felelős a szervezet bűnözésért, és itt bizonyos változásokra ha sor kerülne, akkor ez megakasztaná a munkáját ennek a hatóságnak. A következtetéseket is levontuk, és ebből világossá vált, hogy mennyire fontos a problémák azonosítása és felismerése annak, hogy hogyan lehet ezeket megoldani, hiszen csak így tudunk eredményre jutni. Ami Romániát illeti, két területet vizsgált a CVM, a büntetőjogi öm, öm, reform és a korrupció. Ami a, az igazságszolgáltatást illeti, a bírák függetlensége, a kinevezés és a bírósági ítéletek tiszteletben tartása fontos pontok. A jelentés ezekre kitér, és ez, ezekben eredmények vannak, de még mindig vannak hézagok. A jövőben várható ezen a területen a teszt. Az idén az idei év egy nagyon fontos év lesz a szabályok megvalósítása szempontjából. Eh, hiszen a eh, jövő évben nagyon fontos kinevezések eh, vannak napirenden. Nagyon fontos pont volt a büntető törvénykönyv modernizációja Romániában. Ez nagy terhet jelent a kormánynak és az igazságszolgáltatásnak. Látni fogják a jelentésünkből, hogy a rendszer azt mutatja, a rendszer reformja azt mutatja, hogy sikeresen menedzselik a változásokat, a reformokat, azonban csak jövő évtől lehet érezni majd a reform egyértelmű hatásait. Ami az integritást, korrupciót illeti, a nemzeti korrupció ellenes hatóság munkáját is megvizsgáltuk, ennek a döntéseit, és megállapítottuk, hogy ezeket a döntéseket gyakran utólag megerősítette a bíróság. Az érdekkonfliktusokkal is foglalkozik ez a hatóság. Az előző jelentésben is szó volt az integritás kérdéséről, és a bírósági ítéletek mm, elismeréséről, az a jelentés nem tudta megállapítani, hogy milyen összefüggés van a bírósági ítéletek és ezeknek a parlamenti munkába való átültetése között. Ami a korrupciót illeti, itt a magas szintű korrupciós ügyek bíróságra vitele egy nagyon fontos fokmérő. A második éve már kerül arra a sor, hogy a jelentés korrupció e, ellenes harcért felelős hatóságok munkájában megállapíthatta, hogy e, előrelépésekre került sor. E, továbbra is azonban politikai nyomás van a bírákon, az a parlamenti képviselők mentességének felfüggesztésével kapcsolatban következetlen döntéseket hozott a parlament. Ami a korrupciót illeti a társadalomban, szélesebb értelemben ez továbbra is nagy kihívás, de sikerült bizonyos előrelépéseket megállapítani a konkrét esetekben. A közbeszerzés kulcsfontosságú kérdés. A közigazgatásban a nemzeti korrupcióellenes stratégia továbbra is hasznos keretet nyújt a megelőzési intézkedésekhez, és a jelentés azt is megvizsgálja, hogy a, mennyire lehet, hogyan lehetne célzottabb kockázatelemzést végezni. A Románia esetében az ellenállóság és a fenntarthatóság kérdését is e, megvizsgáltuk, mennyire lehet az ezen a területen elért előrelépéseket állandónak tekinteni. nagyon fontos mérce az, hogy hogy visszaáll a bizalom ezekbe a szervekbe, és nagyon fontos megnézni, hogy ez meg is marad-e majd, ez a feladatunk lesz az elkövetkezendő években. A két jelentés nagy konszenzust mm, élvez. Az Európai, Unió, az Európai Bizottság által használt módszer nagyon jól kidolgozott, és nagyon széles körű forrásból szedjük az információinkat, nyilván a kormánytól is, de az igazságszolgáltatástól, NGO-któl, think tankektől és más civil társadalmi szervektől is. Másodszor az Euró barométer, amely tavaly ősszel készült, a CVM támogatását mutatja a bolgárok 73%-a, a románok 83%-a mondta azt, hogy folytatni kell az Európai Uniós elemzési tevékenységet, addig, amíg a két ország nem éri el az Európai Uniós átlagot ezeken a területeken. Emellett a jelentéssel foglalkozott a tanács is, és 2015 márciusában ezzel kapcsolatos következtetéseket fogadott el. Üdvözölte azt a szándékot, hogy folytassa az Európai Bizottság a monitorozási munkát, és tudomásul vette az eredményeket. Remélem, hogy ez a kis összefoglaló hasznos volt a szakbizottság számára, és természetesen, ha erre szükség van, akkor bármely kérdésben további részletekkel szolgálhatunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és akkor most kezdődik a vita, Szipelasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is örülök annak, hogy ezt a kérdést most a belügyi szakbizottságban megvitathatjuk, és megnézhetjük, hogy az igazságügyi területen milyen előrehaladás van. De lett volna egy-két kiegészítő kérdésem. A jelentésben Romániával kapcsolatban egy utolsó szakaszról beszélünk, amely most megnyílik, és hogy erre vonatkozóan további megfigyelésekre van szükség. Ezt nem kérdőjelezem meg. Tapasztalatból azonban tudjuk a különböző politikai szakterületekről, hogyha egy törvény, egy európai törvény a nemzeti tagállamokban leírása kerül, az azt alkalmazzák is. Ezért kérdezem, hogy van-e menetrend melyben megállapodtak a két tagállammal, hogy konkrétan láthassuk, hogy melyik, milyen pont, melyik, mikor melyik pontot zárják le. Van egyfajta célvonal. A másik, ha tudjuk, hogy több tagállam számára nehézkes bizonyos eldöntött törvényeket végrehajtani, akkor meg kellene a pont, az EU igazságügyi ponttáblázatával kapcsolatban nézzünk, hogy milyen kritériumok vannak arra vonatkozóan, hogy a leírt törvény a gyakorlatban is érvényesüljön. Figyelemre méltó ebben az összefüggésben az a megfogalmazás, amelyet itt alkalmaznak. Meg kell állapítsuk, hogy meg kell állapítani, hogy a két tagállam, Bulgária és Románia, mikor van azonos vagy össze hasonlítható szinten, mint hasonló tagállamok. Nos, hasonló tagállamok van különböző szint a tagállamok között az igazságügyi rendszeregékben? Mit értenek ezen? Két konkrét kérdés, tehát van-e egyfajta menetrend, hogy mikorra kell mivel elkészülni, másrészt pedig, hogy mik a konkrét kritériumok, olyanok, amelyek a tagállamok felvételénél, vagy az igazságügyi ponttáblázatnál alkalmazandók, vagy eh, amely minden tagállamra ugyanazt a, a, ugyanúgy alkalmazható, és ugyanazt az eredményt adja. Sógor úr. Thank you, Chair. I just took... Köszönöm szépen, elnök úr. Csak gratulálni tudok a bizottságnak, és az országom hazám igazságügyi rendszerével kapcsolatban a korrupt helyi vagy regionális politikusok védelme nélkül hadd mondjak valamit, ami néha olyan, mint hogyha, mint hogy egy ilyen európai szappanopera lenne. A legutóbbi esetek azonban mutatják, hogy nem ez igazán az, amikor a média délelőtt a médiában vádolnak valamit, délutánra kiderül, hogy a fele igaz, ez nem igazán olyan vicces akkor, amikor egy polgármester hajnali négykor fel, felriasztják, és a négy kiskorú gyereke szemelátára letartóztatják. Tehát a hatékony munka az Kelet-Európában nagyobb kollaterális kárt okoz, mint várnánk. Mrs. Yesmanova. Благодаря, госпожо председател. Mechanizmus за... a asszony. Köszönöm szépen. 2007-ben vezették be ezt a jogszabályt annak érdekében, hogy a gyengeségeket, az igazságügyi gyengeségeket próbálják elhárítani. Az elmúlt években már látható hogy különbségek vannak a jelentés következtetései és az ajánlások között sokkal inkább a politikára, mint az országok reformjára vonatkoznak. Ezek Bulgáriában az emberek belefáradtak ebbe. Azért, mert a fidelem csak az újonnan csatlakozó országokra irányul, viszont hogyha ezt a mechanizmust minden tagállamra alkalmaznák, akkor valószínűleg máshogy is találnának hiányosságokat. Ugyanakkor az alapvető jogokkal kapcsolatban ezeket nem figyelték meg, eh, nem követték nyomon megfelelően a tagállamokban, attól tartok. 2014-ben a bizottság egy véleményt nyújtott be, egy közleményt a követelmények teljesítésére vonatkozóan, de ez úgy tűnik nem jutott el minden EU tagállamhoz. Az Áldiban a kollégák felvetették azt a kérdést, hogy kell-e valamilyen keret az emberek alapvető jogaira vonatkozóan. 2015-ben a pályázatunkat követően eh, nem volt már válasz. Nem tudom, hogy a bizottság eh, be tudna -e számolni arról, hogy mi történt a téren. Köszönöm szépen, Radek úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bulgária újra meg újra a célkeresztbe kerül, a szervezetbűnözés, korrupció miatt a jelentés következtetései a Schengeni csatlakozás országaira figyelnek, és a belpolitikai okok miatt inkább. De a vázolt probléma a 2014. februári bizottsági jelentésben vázolt probléma az EU korrupció elleni harcáról a következő adatok vannak. A jelentett csalásoknak 76%-a valóban kockázatot, csalás kockázatát rejti. Tehát ez egy közös probléma, nem csak ezekben a tagállamokban van, és olyan, mintha sokan megfeledkeznének a jogállamiság, a demokratikus alapelvek jelentőségéről. A bizottság egy teljes mechanizmust javasol arra, hogy hogyan kell ezeket a szabályokat alkalmazni, de a tagállamok nem állapodtak meg abban, nem fogadták el, hogy alávessék magukat egy ilyen jellegű ellenőrzésnek végtelen erőfeszítéssel próbálunk fellépni a szervezet bűnözés és korrupció ellen, mégis a tanács határozata, hogy informális párbeszédé alakítsa át a, a rendelkezéseket, és egyfajta kettős normát állítsanak fel Románia és Bulgária számára. A politikai akarat megvan az országban a változásokra, az elfogadott stratégiai, stratégia mentén a bírói karra vonatkozóan, és úgy gondolom, hogy a módosításokat is megbeszéltük. A bolgár alkotmány változtatása is szóba jött, pontosan a bírói kar változtatása miatt. A bolgár kormány és a az intézmények gyakorlatban kívánják mindezt elvégezni, nem csak a szavakban. Bulgária Schengeni csatlakozása bizonyítani fogja az azonos bánásmódot a tagállamok körében. Az Európai Bizottság többször kijelentette, hogy az ország az összes csatlakozási kritériumnak eleget tett, és sikeresen védi az EU keleti határait is. Hölgyeim és Uraim, remélem, hogy ez lesz az utolsó alkalom, hogy hogy ezt a mechanizmus Bulgáriával kapcsolatban besz, tárgyaljuk, és a tagállamok kimutatják, hogy elfogadják egy, egyenrangú partnerként Bulgáriát. Köszönöm szépen, Nikolajos. I will speak in Romanian. Románul szeretnék beszélni juridic sui generis din punct de vedere al dreptului european, fără niciun fel de suport în tratat. Este un mecanism acceptat de cele două state membre, din păcate impunând... A két tagállam elfogadta ezt a mechanizmust, és négy pillanat tekintetében kell, hogy előre lépjenek, de hát ez a négy terület. In, into English definitely. Nincs, legalábbis angolra nincs tolmácsolás. Rendben, akkor angolul fogok beszélni. Sajnálatos módon eh, négyes benchmarkkal indulunk, és a bizottság eh, ezt a négy területet kibővítette más eh, igazságügyi fejezetekre. A igazságügy és az igazságszolgáltatás nem csak büntető jogra vonatkozik, hanem polgári jogra is, és sajnálatos módon semmilyen ösztönző nem létezik arra, hogy a polgárjogi igazságügyi rendszert változtassuk. A politikai mentalitás nem egy olyan téma, amit az Európai Bizottság kell, hogy megítéljen. Politikai téma, és a jelentésben azt említeni, hogy meg kell változtatni a politikai mentalitást, számomra egyetelmű, hogy ennek egyeteműen a politikai életre hatása van és lehet, és ez elfogadhatatlan. Az igazságszolgáltatásban vannak elvek. Sajnos ma sok olyan eset van az Európai Bíróság előtt, ami a 12-14-15 évvel ezelőtti helyzetre vonatkozik. Három nappal ezelőtt négy új bírósági eljárás volt folyamatban korábbi elvezetőnk Basescu ellen, és az új dossziét a főigazgatóság, a korrupció elleni főigazgatóság lezárta, viszont a bizonyítékok nem voltak megfelelőek a főügyész szerint. Ezért megnyitották az ügyeket. Én úgy gondolom, hogy egyértelmű egy, egy, egyetemben arra van szükségünk, hogy kilépjünk ebből a mechanizmusról, hiszen valós igazságszolgáltatási reformra van szükség hazámban. Be kell határozni határidőket, kritériumokat, szabályokat, azért, hogy ki tudjunk lépni ebből a mechanizmusból. Pontosan azért, mert ezt a mechanizmust használva politikai nyomást gyakorolnak a tagállamokra. A bolgár kollégáim a Schengeni témára utaltak. Ez azt jelenti, hogy kettős standardként élhetünk Európai Uniós polgárként. Ez viszont nem elfogadható Európai Uniós szinten, és nem elfogadható az értékeink és védelme tekintetében. Sajnálatos módon a mechanizmus, amit kialakítottak. Románia és Bulgária számára azt jelenti, hogy másodrangú periférikus országgá minősítenek minket, politikusok számára sem elfogadható, de az itt képviselt polgárok számára sem elfogadható. Úgy gondolom, hogy ez nem szorosan vett igazságügyi kérdés. Az igazságügyiben, az igazságszolgáltatásban reformra van szükség, újfajta társadalomra van szükség, újfajta információra van szükség, modernizálni kell az igazságszolgáltatási rendszerünket, de ezt a politikai nyomásra használják föl, ez nem elfogadható, hogy vádolják a nemzeti parlamentünket egy szavazásért, ez sehol nem elfogadható ebben a világban, egy parlament esetében sem. És hogyha azt mondják, hogy a parlament mentalitása egy olyan kérdés, ami blokkolja az igazságszolgáltatás fejlesztését, ez nem elfogadható. Köszönöm, Nikolaj asszony. És azt a tájékoztatást kaptam, hogy ezt a kis problémát követően már megvan a román tolmácsolás, most már nem szükséges, köszönöm. Wimberg asszony. Eh, köszönöm, elnök asszony az előrehadási jelentés az mutatja, hogy Romániában problémák vannak a korrupció, korrupció kezelése tekintetében, ez pedig az ország prioritás kellettne, hogy élvezzen az országban hiszen bizalmat kell építeni a római, romániai állampolgárok körében az igazságszolgáltatási rendszerrel szemben és a korrupció elleni harc tekintetében. A bírósági ítélet is ezt mutatja, a romai, romániai parlament nagyon szkeptikusan fogadta ezt. Az a hatalmas szakadék, ami az országok fölött fönnáll, például Románia és Svédország fölött között, a szociális, gazdasági standardok, a korrupció szintje között. Ez mutatja, hogy mennyire uh, széles körül mennyire átfogó jellegű az Európai Unió, milyen sok különbség van. Vannak olyan országok, amelyek meg kell, hogy fizessék a számlát, a költségeket a korrupciós országok miatt. Romániában az igazságszolgáltatás nem úgy működik, mint ahogy kellene, és nagyon sok polgára más országban az utcán koldul. Drági csúr. Actually, I, I, uh, a mechanizmusról akartam beszélni, de a kollégák most azt említik, hogy az emberek koldulnak az utcán, hát én is román vagyok, ismerem Svédország helyzetét a román koldusokkal. Nem hiszem, hogy olyan sok koldus van ö, Svédországban, mint a roma és hogy ezért kell, hogy fizessék a mi számláinkat. Én ezt diszkriminációnak tekintem, és lehet, hogy a Svédország diszkriminációs gyakorlata miatt lenne szükség erre a mechanizmusra. Pável úr. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă nu era domnul Köszönöm. Nem ehhez a témához akartam hozzászólni, de ha már megkaptam a szót, én a mechanizmust szeretném említeni. Örülök annak, hogy van román tolmácsolás. Először is a mechanizmust politikai érdekekre használták föl, és túl sok ideig, már túl soká tart, ez több mint tíz év, vagy majdnem tíz év már, és ezért lenne egy javaslatunk, Véleményünk szerint egyértelmű célokat kell, közös kritériumokat kell kidolgozni a célok elérésének a mérésére. Vannak olyan célok, amelyeket már elértünk. A előrehaladás fenntartatóságát kell garantálni, és a mechanizmusban meglévő elemeket arra kell használni, hogy Románia és Bulgária arra használják, hogy Romániát és Bulgáriát a Schengen jövezeten kívül tartsa az Európai Unió. Csak két országra érvényes ez a mechanizmus, és az a célja az egész mechanizmusnak, hogy Schengenen kívül tartsák az országainkat. A mechanizmus eltörlése kell, hogy legyen a cél, a román kormány és a többi partner célja is ez kell, hogy legyen. Köszönöm ja. Kérdezem, hogy szeretne még valaki hozzászólni? Igen. Köszönöm, elnök asszony. A mechanizmussal kapcsolatban azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy Románia nem defenzív helyzetben van most már. A jogalkotási keret elfogadása hosszú ideig tartott, a korrupció elleni harc a napi életben, illetve maga a korrupció az napi jelenség Romániában. Meg kell, hogy mondjam, hogy a mechanizmusnak hatalmas pozitív hatása volt, de ez most a nyolcadik év, ami a mechanizmus működése óta eltelt. Lehet, hogy most már egy bizonyos tehetetlenségi kör alakult ki. Lehet, hogy a mechanizmus maga önálló életet kellett élni. Másrészt azt is kell tudni, hogy a bizottság már megállapította, hogy a mechanizmus kivezetését még a mandátum során meg fogja kezdeni. És meg is mondom, hogy miért. A bizottságnak egyeztetnie kell Romániával és Bulgáriával azért, hogy egy pontos úti tervet föl lehessen állítani. Végül úgy gondolom, hogy kedvező volt Románia számára a mechanizmus, de logikus kivezetésre van szükség. Egyébként felmerül a gyanú, hogy életben lehetne tartani a mechanizmust, csak azért, hogy ürügy legyen arra, hogy mindkét országot, Bulgáriát és Romániát a Schengen övezet kívül tartsuk. És sajnálatos módon azt kell, hogy mondjam, hogy ez viszont több millió román és bolgár polgárt büntetne, és ez egy rossz üzenet lenne. Köszönöm. Unguriano. And now I... Köszönöm Ungurájának képviselőnek a hozzászólást, és most a bizottság kapja meg a szót. Thank you very much, Madam Chairman, and uh, thanks to the, the Honourable Amendment. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a kollégáknak, a, illetve a parlamenti képviselőknek a megjegyzéseiket. Néhány megjegyzést tennék én is válaszként az itt elmondottakra. Azt gondolom, hogy a CVM-mel az a helyzet, hogy ez egy szokatlan eleme az Európai Uniós keretnek, de hogy megértsük ennek az okait, vissza kell menni a kezdetekre, kezdetekhez, és azokhoz az időkhöz, amikor ez a két tagállam csatlakozott az Európai Unióhoz. Akkor az a döntés született, hogy az európai partnerek ezt a döntést hozták, hogy ezt a mechanizmust létrehozzák, ez bizonyos benchmarkokat tartalmaz, és a mechanizmust folytatni kívánták addig, amíg a benchmarkok elérése meg nem történik. Amikor a bizottság egy öt éves jelentést készített 2012-ben, ahogy az elnök asszony is megemlítette ezt, egy hosszabb időszakra visszatekintve tudtuk megállapítani az előrelépést. Az Európai Bizottságnak az az érzése, hogy a CVM hasznos volt ez alatt a folyamat alatt. Amikor az Európai Bizottság kifejezi azt a szándékot, illetve azt állapítja meg, hogy a jelenlegi mandátum alatt a CVM céljait el lehet érni. Itt ezzel kapcsolatban fontos megállapítani, hogy akkor, hogyha, és abból indulunk ki, hogy a CVM továbbra is hasznos kísérője, vagy ösztönzője a reformoknak. A képviselők felvetették a Schengennel kapcsolatos kérdéseket, illetve azt a tényt, hogy ez összekapcsolódik Schengennel, ezt azt gondoljuk, az Európai Bizottság mindig is hangsúlyozta, hogy ez egy teljesen különálló folyamat, a kettőnek nincs közel egymáshoz, és ezt az összekapcsolást nem szabadna elvégezni, megtenni. Néhány dolog, hogy ez hogyan fog össze a jogállami kerettel. Azt gondolom, hogy a jogállami keretet úgy kell értelmezni, mint egy reaktív, tehát egy reakción alapuló mechanizmus, amely csak bizonyos feltételek között aktivizálódik, hogyha szükség van tehát a fellépésre. A tanács által létrehozott párbeszéd folyamat nem korlátozta az Európai Bizottság azon lehetőségét, hogy amennyiben úgy érzi, úgy látja, hogy a feltételek ezt elvárják, ezt a keretet aktivizálja. A tanácsi folyamat tehát kiegészíti az Európai Bizottsági Jogállamisági Keret programját, és nem pedig korlátozza azt. Végül még tisztáznék egy dolgot azzal kapcsolatban, hogy mi az összehasonlíthatóság alapja, ami az Euróbarométert illeti, amit ugye beindítottunk, vagy elvégeztünk. A kérdés az volt az Euróbarométer felmérésben, nem az volt, hogy mennyire összehasonlíthatók a tagállamok, hanem arról szólt, hogy hasonló szintű reformok elérése esetén. Ez érdekes kérdésnek tűnt számunkra. Mint minden közvéleménykutatásban a válasz válasz elemzésekor tudni kell, hogy ki ez aki válaszol. és azt abban bíztunk, hogy aki a kérdést feltette, vagy akik feltették, azok megfelelően ezt figyelembe véve elemezték a válaszokat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szipel asszony, tessék. Elnézést, elnök asszony. Azt hiszem, hogy nem fogunk választ kapni ma, de akkor is hadd mondjam el a következőt. Senki sem kételkedett abban, hogy ez a folyamat segítségére lehet a két országnak. De, sem hall, de nem hallottam választ arra a kérdésre, hogy az Európai Bizottság és a két tagállam meg, meg tudnak állapodni abban, hogy meddig tart ez a mechanizmus, és emellett semmit nem hallottam arról sem, hogy melyek azok a kritériumok, amelyek alapján e, ellenőrzik az előrelépést. Nagyon remélem, hogy hamarosan megkapjuk a választ erre, mert különben nincs átláthatóság, nem látjuk azt, hogy valóban sikerült-e előrelépést, valóban tényeken alapul-e az előrelépés, vagy más okok miatt tartják fel a mechanizmust. Úgyhogy a kritériumokra és az, az ütemtervre kapcsolatosan szeretnék választ kapni. Bizottság képviselője, igen, a döntés ami a CVM-et beindította, az nem állapított meg végső határidőt. Ez tehát ez nem, áll... ez nem adódik a, a mechanizmus természetéből. Amikor a célokat eléri a két ország, akkor szűnik meg a mechanizmus. Ami az ajánlásokat illeti, ugye éves szinten ezeket megállapítjuk, és ezekben szerepel az is, hogy az Európai Bizottság úgy gondolja-e, hogy az ajánlásokat, az előző évi ajánlásokat teljesítették-e az országok, vagy nem. És ez fontos lépést jelent a benchmarkok felé, ami a 2012-es 5 éves jelentést illeti, ebben sikerült ezt a következtetést levonni. uh, short, short uh, Igen, még egy rövid hozzászólásom lenne. Sajnos A, a csatlakozási szerződés az, ami jogalapot ad ennek a mechanizmusnak. Ebben a, ezt a szerződést Románia ratifikálta, és négy benchmark szerepel ebben. Hogyha ezt a négy benchmarkot sikerül megoldani, az a mechanizmus beszüntetését kell, hogy jelentse, de ehhez persze politikai szándék is kell. Köszönöm szépen, a vitát lezárom ezzel a két ponttal kapcsolatban. Köszönöm mindenkinek az együttműködést. És a következő napi rendi pont, az utolsó ma délelőtti napi rendi pont, a 2015. évi uniós igazságügyi eredménytábla. Az Európai Bizottság a 2015-ös eredménytáblát múlt hónapban adta ki, és a DG Justice megbízott főigazgatóját, Misú urat köszöntöm, meg is adom a szót, hogy mutassa be az eredménytáblát. Thank you, Chair. I... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy öröm számomra, hogy jó napot kívánhatok mindenkinek, tisztelt képviselők, nagy öröm, hogy itt lehetek ma is. Néhányukkal már tegnap találkoztam, sőt, ma délután is fogok. Úgyhogy ma is nagy öröm számomra ez a bizottság. Örömet jelent az is, hogy bemutathatom az eredménytámla harmadik évét. Azt hiszem megkapták a jelentés egy példányát, ezt március 9-én fogadták el és adták ki. Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy most először vagyok itt, de tisztában vagyok azzal, hogy az önök szakbizottsága és a, az elődömmel már sokat tárgyalt erről, és hogy támogatják önök. Szeretném elmondani, hogy akkor, amikor a DG igaz, az igazságügyi főigazgatóságban voltam a főigazgató, akkor kezdtem el a kollégákkal kidolgozni a koncepcióját ennek az útnak. A kezdet az európai szemeszter volt. Az önök támogatása ezért nagyon fontos, és az önök pozitív energiája alapján, a jelentésekből ezt olvasom ki, szeretnék kiterjeszteni más területekre is az eredménytáblát, a kereskedelmi jogra is. Nos. I will be with you on that. We need to be. Bár együtt gondolkozunk e téren, mégis, ahogy mondtam, én egy olyan eredménytáblát szeretnék, amely megbízható adatokra épül, és e, amely hiteles. Úgyhogy lépésről lépésre kell előre jutnunk. Elkezdtük az eredménytáblát, mégpedig a polgári és kereskedelmi téren. Mert amikor elkezdtük, az tulajdonképpen a gazdasági válság csúcsa volt. Akkor erre kellett figyeljük, és ma is ezt tesszük. Mégis, hadd lépjek egy lépéssel visszább, és tekintsük át közösen, hogy mi is ez az eredménytábla. Very quickly. Is an information... Nagyon gyorsan. Ez egy tájékoztatási eszköz, amely évről évre összehasonlító áttekintést ad az igazságügyi rendszerek működéséről minden tagállamban. Minden tagállamban ez a fontos benne. A cél nem az, hogy a bizottság ellenőrizzön, hanem hogy segítse a tagállamokat, hogy fejleszék saját igazságügyi rendszerüket azzal, hogy komparatív adatokat biztosít számokra három területen. Minőség, függetlenség és hatékonyság terén. És mint mondtam, ez minden tagállamra vonatkozóan. Ez az információ segíti a tagállamokat abban, hogy meghatározzák a lehetséges hiányosságokat, és hogy megnézzék, mit kell tenni annak érdekében, hogy a polgári, kereskedelmi és közigazgatási igazságszolgáltatás terén előrébb lépjenek. Az eredménytábla nem egy szépségverseny, hogy ki a legjobb vagy a legszebb. Európában különböző igazságügyi rendszerek vannak, nagyon gazdag a forma és a hagyomány is. Ezt meg kell őrizni. De azzal, hogy van egy ilyen eszközünk, amely áttekintést ad az igazságügyi rendszer működéséről, a különböző indikátorok és a közös módszertan alapján, nos, ez mindannyiunk közös érdeke. Bármi is legyen a nemzeti igazságügyi rendszerek modellje, meg vagyok győződve arról, hogy nagyon sokat tudunk tanulni egymástól. Az EU eredménytábla természetesen segíti a, és becsatlakozik az európai szemeszterbe, és hamarosan, jövő héten el fogjuk fogadni az új országajánlásokat is. Ezekben természetesen szintén részt veszünk. Idén sok fontos, prioritásra mutató indikátorunk lesz. Az igazságügyi rendszer nem csak a gazdaság számára fontos. A hatékony igazságügyi rendszerhez való hozzáférés alapvető jog, jog és az európai demokrácia alapja. Döntő szerepet játszik az EU jog végrehajtásában és a kölcsönös bizalom erősítésében. Most pedig röviden szeretném elmondani, hogy mi új a 2015-ös eredménytáblában. Most először 2015-ben az eredménytábla egy panorámaképet ad az EU igazságügyi reformjairól, és ez az első lapon már megvan. 2014-ben szinte minden tagállam, ahogy elhangzott, megkezdte az igazságügyi rendszer reformját. 2014-ben sokkal több bejelentett reform volt, mint elfogadott, de persze tudjuk, hogy ezek a reformok időigényesek. Ez persze azt is jelenti, hogy a reformok a következő évben majd tovább fejlődnek, és reméljük, hogy az eredménytábla majd nyomon követi mindezt. Vannak olyan mutatók, amelyek a különböző szempontokat, információ, kommunikációs technológia alkalmazását alkalm befolyásolják, mások pedig strukturális intézkedéseket jelentenek, mint például a bíróságok szervezetének átalakítása, vagy a bírói kar térképének átrajzolása. Egyszerű, az egyszerűsített eljárások, eljárási szabályok egyszerűsítése. A második újdonság az éves eredménytáblában az, hogy külön figyelünk arra, hogy az igazságügyrendszer minőségére több információt fordítsunk. A hatékonyság fontos, de bizonyára nem elegendő. A minőség és a függetlenség két másik kulcs eleme a hatékony igazságügyi rendszernek. Ez az oka annak, hogy idén az EU igazságügyi eredménytáblája áttekintette azokat a tényezőket, amelyek az igazságügyi rendszer minőségének javítását segítik. Új indikátorokat is tartalmaz, például a bírói kar nemi megoszlása. Az online benyújtott keresetek minősége és száma. A médiával, állampolgárokkal való kapcsolat, az alternatív vitarendezés alkalmazása. És hogyan támogatják ezt a különböző tagállamokban. Általában véve elmondhatjuk, hogy a tagállamok az igazságügyi rendszer minőségét illetően rendkívül eltérő mértékben teljesítenek az indikátoroktól függően. Általában véve látható, hogy nagyobb erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy az igazságügyi rendszer minőségét javítsák. Egy másik változás az eredménytáblában idén a bírói kar függetlensége. Az Európai Parlament tavalyi állásfoglalása aláhúzta, milyen fontos e szempont továbbfejlesztése. Az ezévi eredménytábla aktualizált és kiterjesztett tájékoztatást ad azokról a jogi biztosítékokról, amelyek olyan helyzetekben, amelyek a, a függetlenséget kockáztató helyzetekben is garantálják a bírói kar függetlenségét. Most először látjuk azt a, az összehasonlítást, amely az Európai Uniós tagállamokban a bírói kar lehetőségeit mutatja. Ez nagyon fontos, hiszen a reformeljárásokkal kapcsolatban is megfelelő formában ösztönözhetik, illetve tükrözhetik a bírói kar változásait. Végül pedig egy másik újdonság az ezévi eredménytámlában az, hogy megpróbálunk lehetséges tendenciákat is felvázolni. Mivel már a harmadik évet járjuk, már látunk hasonlóságokat, és tendenciákat is lehet extrahálni. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes látni mindezt, és reméljük, hogy az évek során ez tovább fog fejlődni. Ehhez azonban nagyon átfogó, helyes megközelítésre van szükség. A helyzet ugyanis mindig attól függően változik, hogy melyik tagállamról és melyik indikátorról van szó. Ezen kívül az adatok sem mindig állnak rendelkezésre minden tagállamban, és minden évre vonatkozóan. Mégis általában véve, azok a tagállamok, ahol volt információnk, már látja, vagy ezeknél már látható a hatékonysági és minőségi mutatók javulása. Világos az is, hogy az igazságügyi reform termésének a learatása még időt igényel, de az eredménytábla a fejlődést nyomon követi. Nézzük, mi a következő lépés sorozat. Ahogy mondtam korábban már, vannak olyan indikátorok, amelyek a szemeszterbe és a strukturális alapok és az országértékelések eh, rendszerét fogják támogatni. Másodszorban folyamatos párbeszédet folytatunk a tagállamokkal, és nem csak az érintett tagállamokkal, annak érdekében, hogy elemezzük és mélyebbre ássunk azokban a kérdésekben és adatokban, amelyeket megkapunk, és hogy megvizsgáljuk a különböző jogrendszerek sajátosságait és a munkájuk körülményeit, kontextusát. Harmadsorban úgy véljük, hogy vannak olyan indikátorok, amelyek prioritást kell, hogy kapjanak az európai strukturális és beruházási alapokból. Nos, úgy gondolom, hogy ezzel tulajdonképpen javítottuk az együttműködést, és hatékony együttműködést alakítottunk ki nem csak a tagállamokkal, hanem az mindazzal a hálózattal, független hálózatokkal, amelyek EU szinten működnek. Hiszen tőlük is fontos, hogy megkapjuk a tudást, az ötleteket sőt, hát ők mind gyakorlati szagemberek. Vállalatokkal is kapcsolatban állunk, mert ők is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megnézzük, melyek a tagállamok igazságügyi bírói rendszerének hiányosságai. Természetesen, mint minden eredménytáblánál, és a születésük harmadik évét követően, még különösen, még nincs minden tagállam benne az adatgyűjtésben. De létrehoztunk egy, felállítottunk egy szakértői csoportot minden tagállam részvételével, ahol megpróbáljuk az adatokat a hiányzóktól is beszedni. Mint önök is tudják, az eredménytáblát elsősorban azért indítottuk el, hogy információt szerezzünk, vagy kapjunk és begyűjtsük, de természetesen a, ez továbbra is benne áll. De ezen kívül a grafikonokból is látják, hogy honnan kapjuk a tájékoztatást, az adatokat. Tehát különböző tanulmányok is vannak, Eurostat adatokat átveszünk a világbanktól. Tehát különböző forrásaink vannak. Nem csak azért, mert hiányozna bizonyos forrásokból az adat, hanem azért is, mert eh, ellenőrizzük az információkat. Összefoglalva szeretném elmondani önöknek azt, hogy még messze vagyunk a tökéletestől, az eredménytábla tökéletességétől, de mégis olyan eszköz ez, amely párbeszédet biztosít a tagállamokkal és önökkel. Tám- számítunk az önök támogatására, ahhoz, hogy tovább fejleszthessük. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadást. Három kollega kért szót. Mrs. Greenback, Mr. Radek, Mrs. Zippel. So, Mr. Zehovsky first. Zehovsky úr elsőként. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Misó asszonynak a jelentését. Úgy gondolom, ez olyan, mintha egy vicc lenne, egy olyan vicc, amit a falomban szoktunk mondani. Az Európai Bizottságtól eljön egy funkcionális egy cseh városba, és azt mondja, hogy megszámolhatom a bárányokat? A gazda azt mondja, persze, ha meg tudja számolni, akkor adok egyet. A funkcionárius azt mondja, 6000 birkájuk van pontosan, és azt is megmondja, hogy ebből mennyi a birka, mennyi a bárány, és aztán a faluból ugye megkapja ezt a bárányt, beteszi az autóba, és utána azt a tanácsot kapja a falusitól. Adhatok egy tanácsot az Európai Bizottság számára? ha megadom ezt a tanácsot, akkor visszaadja a bárányt? És azt mondja a funkcionárius, az Európai Bizottság hibája, hogy olyan embereket küld ki, aki nem érti a témát, valójában a juhászkutyánkat tette be az autójába. Na ennyit a viccről. Ez pontosan mutatja a helyzetet. Vannak tapasztalataim a cseh igazságszolgáltatási rendszerrel. A jelentést egy bolond írta. Elnézést, hogy ezt kell, hogy mondjam, hogy ezt a szót kell, hogy használjam, de az igazság szolgáltatási szint abszolút eltérő. Például egy esetben egy dossziéban 114 hibát találtam. Ez egy üzletembernek volt az esete. A bíróságnak négy és fél évre volt szüksége ahhoz, hogy ezzel a problémával foglalkozom, pedig összesen 150 eurós összeget illetett ez a téma. Szerintem más témákra kellene inkább, hogy koncentráljuk a figyelmünket. Például olyan témákra, amikor nagyon nehéz kiszámolni a tartásdíjat cseh köztársaságban, tehát a tartásdíj témájával lehetne foglalkozni. Nagyon nehéz kimondani azt, hogy milyen összeg legyen az alapja a számításnak, a tartásdíj számításának és a bíró azt mondja sokszor, hogy én bíró vagyok, nem közgazdász. Én tényleg nem értem ezeket a dolgokat. Néhányan az egyetemi tanulóim közül azt mondják, hogy mennyiséget kell tanulni, és nem minőségi tudást kapunk. A jövőben ez a jelentés, ez minőségi kell, hogy legyen hiszen ebben a jelentésben csak számok vannak, hány bíró van, egyéb dolgoknak a statisztikája szerepel, de szerintem nem ez a fontos, és ez nem fontos. Valójában összehasonlítást szeretnénk kialakítani az egyes tagállamok között. Egy másik téma. Tudja, hogy a cseh köztársaságban a legtöbb bíró semmilyen továbbképzést nem kap, például a cseh, köztársaság, a cseh köztársasági bírót megkérdeztek, hogy hány képzésen vesznek részt a bírók, és azt mondta, általában a cseh bírók egy vagy két képzésen vesznek részt évente. Ennyi tudunk, ennél többet pontosabban nem tudjuk megmondani. A cseh bíróknak nagyon sokszor kommunista háttere van, még a korábbi, a kommunista időszakban is bírók voltak. Még egy megjegyzés, a cseh köztársaságban nagyon sok női bíró van, de ennek semmi köze a mm, bírói munka az ítélethozata minőségéhez. Én, sok, én támogatnám azt, hogy mindenhol, minden pozícióban legyen több nő. Például mondhatom, hogy pontosabban dolgoznak. De úgy gondolom, hogy pontosan a bírók között a nők száma az miért fontos? Mit tudunk levonni ebből következtetést? Például az Európai Unióban nagyon sok, Európai Parlamentben nagyon sok női képviselő van, de egy szám az nem mond semmit. Nem mond semmit arról, hogy milyen minőségi munkát végeznek. És hasonló módon az, hogy a bírók közül hány nő, az nem jelenti azt, hogy bármilyen módon a munkájuk minőségét meg tudják ítélni. Szerintem a képzésre, továbbképzésre kellene a koncentrálnunk a figyelmünket a bírók továbbképzésére. Például egy német ítéletnek a minősége úgy gondolom magasabb szintű, és pontosan azért, mert életük során folyamatosan továbbképzésen vesznek részt a bírók. Hogyha összehasonlítanánk mondjuk a német és a cseh bíró képzését. Szerintem a jelentésben a következtetés ez kell, hogy legyen, legyen ez a következtetés, minőségi jellegű tanulmány kell végezni. Vannak adatok a kezünkben, hat évbe telt, hogy egy ilyen tanulmány elkészüljön. Én esettanulmányok és tények nélküli valós tanulmányt tudnék adni, tehát a mennyiségi tanulmánynak nincs értelme, ez nem hasznos, minőségi jellegű tanulmányra jelentésre van szükségünk, magas szintű képzett bírókra van szükségünk. Egyébként az Európai Unió nem fog megváltozni. Köszönöm szépen, Zadowski úr, Grisbek asszony. Merci beaucoup. Köszönöm. És köszönöm a főigazgató asszonynak, hogy bemutatta ezt a táblázatot a 2015-ös helyzetre, és nagy figyelmel hallgattam a beszámolóját, a prezentációját. Ez egy szintetikus prezentáció volt, de pontosan mutatja, hogy milyen következtetéseket lehet levonni. Ahogyan is mondta, itt ez fontos eszközről van szó, egy hasznos eszközről van szó, ez persze még tökéletesíthető, az én kollégám e tekintetben fontos megjegyzéssel élt. Én azt szeretném inkább említeni, hogy hogyan lehetne megerősíteni bizonyos elemeket a jelentésben. Árnyék előadó voltam az ellenőrzési rendszer tekintetében, és akkor több alkalommal kértük, hogy ki lehessen bővíteni a hatáskört, ennek a hasznos eszköznek a hatáskörét az összes büntetőjogi kérdésre. És ön a prezentációban említette az új összehasonlítási intézkedéseket az egyes tagállami igazságügyi rendszer összehasonlítása érdekében. Úgy gondolom, hogy az igazságügyi rendszer a tagállamok számára ez fontos, Európa számára fontos, a, fontos az, hogy a büntetőjog tekintetében is ilyen információt kapjunk, tehát jó lenne, ha a táblázat erre is kiterjedne. Kihasználom most azt, hogy ön jelen van, akkor most újra megismétlem ezt a kérést, amit több alkalommal már benyújtottunk önökhöz. Még egy témát szeretnék említeni. Ez szintén egy, egy gyakori kérés. A táblában, az eredménytáblában ez szerepel az alapjogok tiszteletben tartásának a nyomon követése a tagállamokban, és tagállamok közti összehasonlítás is szerepel. De eltekintetben nagyon sok dosszié készül, nagyon sok információ áll rendelkezésre a tagállamok részéről. Vannak olyan tagállamok, amelyek formálisan nagyon demokratikusnak tűnnek, de ugyanakkor például házasság, kapcsolat, házasság témával kapcsolatban mm, nem követik az európai jogot hazámban is. Sürgősségi eljárás keretében rendeztek egy kérdést, és ezért egy tömeges felügyeleti rendszert kívánnak bevezetni a terrorizmus elleni harc ürügyén. A demokráciának pontosan az lenne a lényege, hogy a szabadsági jogok között megtaláljuk az egyensúlyt a biztonság és a határozott terrorizmus elleni harc közötti egyensúlyt meg kell tartani találni, de az alapjogokat is tiszteletben kell tartani. Hát ez az egyik sarokköve a demokráciának. Ma viszont úgy látjuk, látjuk, hogy ez az egyensúly nem megfelelően alakul. Még egy megjegyzésem lenne, ez még konkrétabb. Elnézést, hogy ilyen hosszasan beszélek, pedig röviden akartam felszólalni. Konkrétan a metódus, a módszerrel kapcsolatban szeretnék hozzászólni egy kérdéshez, amit ön nagyon részletesen leírt. Van-e olyan szempont, lehet, hogy nem, ugye nagyon odafigyeltem a beszámolójára, lehet, hogy nem találtam meg én a dossziéban ezt a témát, de az a, egy X államban hozott ítélet, amit egy másik, mondjuk Y államban, tagállamban kell végrehajtani. Ezzel a helyzettel, ezzel az esettel mi a helyzet? Nagyon sok gyerekfelügyeleti eh, ilyen helyzet van, eset van. Ugye a két különböző nemzetiségű szülők gyermekei esetében, és nagyon-nagyon nagy nehézség van itt az eljárások területén az európai térségben. És sok az aggály is ezen a területen, hiszen nagyon nehéz itt a konkrét végrehajtása a napi életben az ítéleteknek. Nagyon sok ilyen helyzet van, ahol a gyerekfelügyeleti jog drámát okoz. Annak ellenére, hogy a döntés, az ítélet az egyik tagállamban megszületett. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kiszbek asszony, a Fadef úr. Köszönöm, elnök asszony. Főigazgató asszony. Szeretnék köszönetet mondani, hogy bemutatta az EU igazságszolgáltatási eredmény táblára szóló jelentést. Én bolgár képviselő vagyok, ezért különösen oda figyeltem a hazámra vonatkozó információkra. És azt látom, hogy egy sor területen, közigazgatási területen nagyon jól teljesítünk, például első fokon Németországot és Hollandiát is megelőzzük aztán 100 napos határidő az administratív, kereskedelmi és polgári esetek elsőfokú megoldásáig jobban, sokkal jobban teljesítünk, mint mondjuk Németország. Németországban ugyanerre 500 napra van szükség, és nálunk sokkal kevesebbre. A bolgárbírók, felkészült szakemberek, az Európai Bizottság ezeket az indikátorokat a hatékonyság és a minőség értékelésére használja föl, például határidők, hozzáférés, függetlenség témájában. Objektív kritériának tűnnek ezek első ránézése, de például az függetlenség az eléggé szubjektív, ezért a kérdésem a következő lenne. Úgy gondolja, hogy a függetlenségre vonatkozó kritériumok valóban megbízhatók? Nem kellene másfajta objektívabb kritériákat, kritériumokat alkalmazni az igazságszolgáltatás függetlenségének a megítélésére? Az EU igazságügyi eredménytáblán Bulgária úgy tűnik, hogy jól teljesít, és akkor miért olyan kritikus és negatív a megítélésünk sok más helyzetben? Az objektív függetlenséget megítélő kritériumokra mindenképpen szükség van. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogyha megnézzük az egyes adatokat az eredménytáblán két dolog tűnik föl. Az egyik, van olyan adatszerzés, ahol nagyon sok tagállam semmilyen adatot nem állított rendelkezésre, vagy nem küldött el, vagy legalábbis ebben a jelentésben nem szerepelnek ezek az adatok. Ez jó lenne tudni, hogy miért van így. Másodszor, Románia és Bulgária nem mindig ez a két ország, ahonnan a legrosszabb adatok érkeznek. Ez így van. Ezek az adatok önmagukban nem jelen, nem öm, hordoznak sok jelentést, ezeket összefüggésben kell nézni. Meddig tart egy eljárás? Most ez rossz, ez azért rossz, mert halogatják, vagy jó, mert nagyon alaposan dolgoznak. Ezeket a dolgokat is figyelembe kell venni, és itt önmagában a bírák száma sem kiinduló pont, úgyhogy ezeket az egyes adatokat összefüggésben kell tekinteni, és természetesen más adatokkal összefüggésben kell elemezni. Amit én itt egy kicsit hiányolok, de lehet, hogy egyszerűen csak nem vettem észre, hogy meddig tart ez az egész, onnantól kezdve, hogy valaki valakit büntető eljárásban vagy polgári eljárásban megvádolnak, addig, amíg az eljárás el nem kezdődik. Ez sokkal érdekesebb szerintem, mint az, hogy milyen hosszú ideig tart az eljárás Úgyhogy itt nagyon óvatosan kell bánni ezekkel a, ezekkel a kérdésekkel. Ezek a jogrendre persze bizonyos fényt vetnek, de összefüggésben kell tekinteni. Köszönöm szépen, Szipel asszony, Misú asszony. Thank you. Thank you for your question. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Azzal kezdeném, amit Szipel asszony mondott. úgy elmondtam a jelentésemben is, vagy beszámolomban is, hogy nagyon óvatosan, elővigyázatosan kell ezeket az adatokat értelmezni. Ezeket az, hogy egy eljárás hosszabb vagy rövidebb, ez nem csak mennyiségi, kvantitatív szempont, hanem kvalitatív szempont is lehet. Úgyhogy még csak az elején vagyunk az eljárásnak, és még elemezni kell az eredményeket. Mindazonáltal ezek az azonosítók egy trendet is mutatnak, és azt hiszem, hogy Ezekkel az adatokkal, amelyeket most megpróbálunk itt kifejleszteni, nem mondom, hogy mindent lezártunk már, na most ezekkel nagyon hasznos információt lehet rendelkezésre bocsátani, nem csak a bizottságnak és a parlamentnek, hanem maguknak a tagállamoknak is. Amikor az első számot láttam Olaszországgal kapcsolatban, nos, tavaly kezdett Olaszország reformokat bevezetni, onnantól kezdve, hogy bíróságra került az ügy, és addig, hogy lezárult volna, tíz év volt. Hát ez önmagában, most ettől még nem mehetek el Olaszországba, és nem vádolhatom meg e, az olasz e, hatóságokat, de maguk az olaszok megvizsgálták ezt a kérdést, ők maguk, nekik tűnt ez fel, és megreformálták a rendszert. És ez sok más tagállamra is érvényes. A függetlenség. Nem inkább mégis Cipel kérdésére válaszolok továbbra is. A tagállamok miért nem adnak adatot minden kategóriában? Hát ebben különböző, erre különböző okok is lehetnek. Vannak olyan tagállamok, amelyeknek még nem állnak rendelkezésükre az összehasonlítható adatok. Aztán vannak olyan tagállamok, amelyek nem akarják benyújtani ezeket az adatokat. Azt gondoljuk, hogy azzal, hogy megpróbáljuk, megpróbálunk velük párbeszédet folytatni a szakértői munkacsoporti szinten, és a eredménytábla hozzáadott értékét világossá tesszük azon országok számára, amelyek használják ezt, ez inkluzív folyamatot jelent majd, és ezzel talán több tagállamot tudunk meggyőzni. Függetlenség és percepció. Lehet, hogy nem értenek velem egyet, de a, egy beruházási döntés meghozatala tekintetében az igazságszolgáltatási rendszer függetlensége nagyon fontos szempont. De ennél tovább kell lépni, ezért gondolom, hogy ebben a jelentésben, a 2015-ben aktuális információkat biztosítunk azon garanciákról, amelyek a bírói függetlenséget garantálják olyan esetekben, ahol ez veszélyeztetve lehet. Úgyhogy ezért ezek az adatok itt szerepelnek, az együttműködés nyilván folytatódni fog, ahogy javítjuk az adatokat. De nem mondhatom, és nem tudok abban egyetérteni, hogy a függetlenségről kialakult percepció ne lenne fontos. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, mert érdekes témákat vetettek fel, hogy hogyan lehetne javítani ezt az eredménytáblát. A büntetőjog nem csak itt alapjogok kérdésére nem csak itt térünk ki, más források is vannak. Aztán a, a gyermekek utazása nagyon fontos, a családjog is hozzánk tartozik, és igyekszünk a gyerekek helyzetét javítani, a jogszabályalkotás, a soft nemzetközi szinten, tehát több szinten is. Úgyhogy a kollégák, akik az eredménytáblán dolgoznak, itt vannak, úgyhogy erről egyeztetni fogunk velük is. Aztán ugyanolyan fontos, azt hiszem szépen hogy mondta, hogy mennyi ideig tart, míg az eset elindul, az ügy elindul a bíróságon, hát ez is egy érdekes információ lehet, ezt meg kellene nézni. A bírák képzése, azt hiszem, hogy nem emlékszem pontosan, hogy hányadik oldalon, de itt van, a 30. oldalon. Egyetértek önökkel, hogy az oktatás, képzés, a képzés nagyon fontos, és hogyha megnézik a képzési programokat igazságszolgáltatás területén, és megnézik ezt a képzési hálózatot, na most erre nagyon sok pénzt fordítunk. A képzés idén elsődleges prioritás, ami a költségvetést illeti. Úgyhogy egyetértek a képzés Az élethosszig tartó tanulás nagyon fontos, de nem csak az Európai Bizottság utalhat erre, én nem, a, a, a viccben említett faluba én is elmehetek, és hazahozhatom a kutyát persze, de azért egy kicsit komolyra fordítva a szót, prioritásokat dolgozunk ki, a rendelkezésünkre álló hálózatokat aktivizáljuk. Néhány héttel ezelőtt Jurőva asszonyal beszéltünk, büntetőjogi igazságszolgáltatási kérdésekről, a biztonsági stratégiáról, és az, hogy ezen, ezen belül a képzésre kell fordítani pénzt a bírák képzésére, vagy a börtönbeni helyzet javítására. Igyekszünk tehát mindent megtenni, de emellett nem csak nekünk, hanem a parlamentnek is, tagállamoknak is lépéseket kell tenniük. A fenntartási költségek most a kísértékű követelésekkel kapcsolatos javaslatról egyeztetés folyik. Azt javasoltuk, hogy a bírákra vonatkozó a bírák költségei, hogy úgy mondjam, ne legyenek aránytalanul magasak a magának a vita tárgyát képező összegnek a fényében. Különböző nehézségek merülnek fel a javaslattal kapcsolatban. Biztos valamire jutni fogunk, hogyha önök támogatnak bennünket, de amit szeretnék mondani, igen, igaza van. Igen, fontosak ezek a díjak, a kísértékű viták esetében is. Azt kérem, hogy konstruktív kritikával segítsenek bennünket. Köszönöm szépen, én és kollégáim rendelkezésre állunk, hogyha szeretnének további információt kapni a specifikus indikátorokról, konkrét indikátorokról. Köszönöm szépen Misu asszonynak, kedves eh, kollégáknak köszönöm a hozzászólásokat. Akkor ezzel a ma délelőtti ülést lezárom, és délután folytatjuk három órakor. Misú asszonyat délután is találkozunk, és jó étvágyat kívánok mindenkinek!